Buzek úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves alelnök asszony, most váltjuk az alelnöki pozíciót, és most előre kell tekintenünk. ambiciózusan kell hozzáállnunk a big data kérdéséhez, de ezzel párhuzamosan meg kell védenünk a fontos értékeinket is, a magánéletet és az adatvédelmet is biztosítanunk kell. Európának egy innovációs és egy szabályozási keretet is meg kell valósítania. Elsősorban is az adatok és a magánélet biztonsága nagyon fontos. Másodszor a magánbefektetés mindenképpen szerepet kap majd az infrastruktúrában, a kutatásban és a fejlesztésben. A harmadik pont pedig az, hogy a digitális unióban a szabványok, a szellemi tulajdonok védelme és más szabványok is közösek. Aztán itt van még a startupok kérdése, az ötödik pont pedig a társadalom, az, hogy ők hogyan tudnak a big data-ból profitálni. Arra kérjük a bizottságot és a tanácsot, hogy tegyen meg minden szükséges lépést, hogy Európa globális szinten vezetővé válhasson ebben az iparágban. Szeretnék köszönetet mondani Barbara Kapel kollégának, a szakbizottsági szintű munkájáért ebben a kérdésben, és az állásfoglalási indítványáért is. Nagyon fontos pontot hozott ő be a vitába, a fogyasztók védelmét és a fogyasztói jogokat. Ez az IMCO szakbizottság felelőssége, és ennek a bizottságnak az elnöke Vicky Ford is nagyon komoly munkát végzett. Köszönöm szépen! Köszönjük! A következő hozzászóló Ford asszony. Thank you. The... Köszönöm szépen. A digitális világ egy határok nélküli világ, és azok a fajta kérdések, amelyeket fölvet, azt jelentik, hogy együtt kell dolgoznunk, működnünk másokkal Európa szerte és világszerte. A big data segít a költségek csökkentésében, az eladások növekedésében, a versenyképesség javításában. Ez kulcsfontosságú a gazdasági növekedés tekintetében. Azonban a szabályozási környezetnek mind a, szolg, mind a szolgáltatókat, vállalkozásokat, mind pedig a fogyasztókat támogatniuk kell e, fontos, hogy a személyes adatok felhasználásában e, világos legyen a helyzet, a nagy és kis cégek eh, kiegyensúlyozott eh, egy esélyek mellett eh, tevékenyhessenek. Új ágazatok jelennek meg pillanatokon belül, például az adatbázis ügynökök, adatbázis kereskedők, brókerek teljesen új ágazatokat hoznak létre nem jó, ha csak a régi monopóliumokat fogyasztjuk be. A következő generációs, új generációs gyógyszereket is említhetném, amelyek a közszolgáltatásainkat is hatékonyabbá tehetik. De mindennek eléréséhez intelligens beszerzésre van szükségünk, hogy hozzáférhessünk az intelligens technológiákhoz. Mit tud a bizottság tenni ennek érdekében, hogy a tagállamok meg tudják osztani egymással a helyes gyakorlatokat, és Eh, okos eh, adó eh, szempontból is okos beszerzéseket tudjanak intézni. Nos, a nyárról megkészült anyagot csak márciusban vitatjuk meg, ez nem elég jó, nem elég jó így. A brüsszeli buborékon kívül nagyon sokan aggódnak még mindig a részleteket tekintve, hogyha az adatvédelmi hatóságok túlságosan óvatosan járnak, a rendeletnek a végrehajtásában, akkor kényszerzubbonyba erőltetik az érintetteket. Egyszer együtt az adatokat fel kell dolgozni, úgyhogy biztos asszony egyértelmű irányelvekre van szükségünk, amelyek mind az innovált, mind az újítók, mind a jelenlegi cégek, mind a, a, a tudományos ágazat, mind a Eh, kereskedelmi azért minden résztvevő eh, tevékenységet megfelelően egyértelmű, világos elvekkel kell szabályoznunk. Elnök, köszönöm szépen fordasszony, és most a biztosnak adom meg a szót választásra. Köszönöm. Thank you for the questions we will debate. Köszönöm a válasz a, a, a megjegyzéseket. Ezek azt mutatják, hogy valóban itt az ideje, hogy a megfelelő eh, feltételeket megteremtsük az adatgazdaság megteremtéséhez. Ez legalább 3%-os GDP növekedést jelenthet 2020-ig. Fontos, hogy ez a teljes gazdaságunk az összes üzleti modellingre kihasson. Az Európai Bizottság Nak javítania kell azt, ahogy a részvevők megértik az adatáramlást, megértik az adatplatformokat, megértik az egész, ezeknek az új rendszereknek a működését. Vannak korlátozások, ugye az adatáramlások tekintetében, vannak olyan cégek, amelyek az adatokat felhasználják és újra felhasználják különböző cégokra, de kérdéses ugye a nem személyes adatok tulajdonjoga is. Az adatok jelentik az új olajat, és az adat áramlás biztosított technológiák jelentik az új olajvezetékeket az adat alapú gazdaságban. Intézkedésekre van szükség az egységes digitális belső piac létrehozására, amely lehetővé teszi a szabályozatosságok munkáját is. A bizottság támogatni fogja a cloud, tehát a felhőben folyó számítógépes tevékenységek fejlesztését, meggyőződés a bizottságnak, hogy ez a termelékenységet javítja. A digitális egységes belső piac új akció tervet igényel, intézkedési tervet igényel, az a célom ezzel, hogy meggyorsítsuk a nyitott, versenyképes, együttműködő kormányzási tevékenységet. Az interoperabilitást jobban támogatni fogja ez, és a határon átnyúló digitális közszolgáltatásokat is lehetővé teszi. Eredményes, működőképes szabályozásra van szükség, amelyhez fel kell, eh, eh, felül kell vizsgálnunk a magánélet szentséghez való joggal kapcsolatos eh, rendszereket, akár jogi hátteret is. A, jogi, a jogbiztonság javításával, az egységes szabályok végrehajtásával a gazdálkodók, a, a vállalkozások is megfelelően tudnak működni egész Európában a KKV konkrét helyzetét is figyelembe vettük a javaslatokban, az általános adatvédelmi szabályozás vonalkozó javaslatainkban. A bizottság óvatosan járt el, hogy e, fölösleges adminisztratív terheket ne rójon a KKV-kra. Egyszerűsített szabályozási környezetben tevékenykedhetnek e, a rendek, rendelet megteremti az egyablakos ügyintézés lehetőségét. Ugyanakkor nem csak adatokról van szó, megfelelő készségekre van szükség a megfelelő adó, adatfeldolgozás végretesehoz. Az Európai Bizottság új európai 2015-ös, tehát 2015-ös munkaprogramjában olyan programot fogadott el, amely a digitális munkahelyek teremtésével, a digitális készségek fejlesztésével kapcsolatos erre koncentrál. Az egyik ilyen terület az adatbrókeri tevékenység. Biztos csak figyelemmel követte, hogy hogyan jönnek létre az adatpiacok és az adatkereskedelmi kereskedelmi brókeri tevékenység hogyan alakul, virázik. Szükség van bizonyos mechanizmusokra, amelyek a megfelelő árszinteket szabályozák, hiszen ez kihat az adatgazdaságra. Különösen nagy figyelmet fogunk fordítani az átláthatóságra, az elszámoltathatóságra és a diszkriminációmentességre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Megnyitom a vitát. A frakciók nevében először is másfél percben Boni úr kap szót. Elnök asszony, biztos úr, mi az adatgazdaság lényege hatékonyabb szolgáltatásokat, termékeket, személyre szabott megoldásokat szállít ez a gazdaság. Az adat alapú tudomány, kormányzás, az elemző algoritmusok alapján E, innerleges városok jöhetnek létre, olyan gyógyszerek, amelyek e, a, a, a reaktív, e, az események után kullogó orvoslást fölváltva megelőző orvoslást hozhat létre. A dolgok internete mindenki számára működhet robotok bevonásával, a kkv versenyképességé válhatnak költséghatékonyabbá és fejlődés, növekedés képesebbé. Amire szükségünk van, az jobb szabályozó és nem szab- szabályozási és nem szabályozási környezet. Az új technológiákhoz sokkal több puha törvényre van szükség, nyilván a magán jellegű adatok védelmével, ugyanakkor új lehetőségeket kell teremteni az adatfeldolgozásra, és meg kell oldani az adatok tulajdonjogának kérdését. A, az Open Data, a nyílt, forráskódú adatok kérdése alapvető ügy, ezeknek a kereskedelmi felhasználása sok kérdés vett föl. A, a, a digitális iparosodás hoz ugye nagy teljesítményű számítógépes központra is felhő jellegű adattárolási rendszerekre és ezek működésének szabályozására van szükség, interoperábilis megoldásokra van szükség Európa szerte. Mindezek lehetőséget teremtenek arra, hogy az új európai verseny előnyök létrejöhessenek. Nem fecsérelhetjük az időt, úgyhogy következetes javaslatokra van szükségünk az Európai Parlament, az, az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, Bóni úr. Elnézést kérek, ugyanabból a politikai frakcióból nem kérhet valaki, nem tehet fel két kártyás kérdést, úgyhogy nem tudom ennek megadni a szót. Tojá asszony következik. Köszönöm szépen. Az, hogy az európai gazdaságot megint növekedésre ösztönözzük és versenyképesebbé, virágzóbbá tegyük, nagyon nagy lehetőség, de tudjuk, hogy nem fog magától megtörténni. Szükség van ehhez egy európai stratégiára. Spontán az ilyen fejlődések nem indulnak el. Tehát tudjuk, hogy az, er- az Egyesült Államok mennyivel előbbre tart hozzánk képest. Tudjuk, hogy a nagy adathalmazok területén, terén még nem vagyunk meg eh, elég eh, versenyképesek. Meg kell nézni az interoperabilitás helyzetét, meg kell nézni, hogy a KKV-ket a folyamatba megfelelő integrációról kell gondoskodnunk, és a dolgok internetén keresztül mindent össze kell kapcsolnunk. Buzek úr azt mondta, hogy előre tekintőknek és innovatívaknak kell lennünk, ugyanakkor az értékeinkhez is ragaszkodnunk kell. Tehát egy jövőre tekintő jogi keretet kell alkotnunk, amelynek segítségével a kihívásoknak meg tudunk felelni, a kockázatokat kezelni tudjuk. Hiszen kockázatokkal is tele van a nagy adathalmazok kezelésének, feldolgozásának kérdése a tulajdonjog kérdése, egy sor jogi és etikai kérdés is felmerül ilyenkor a demokráciáinkon belül. Nagyon világos szabályokat kell megállapítanunk az adatok kezelésére, hiszen az európai értékeket is meg kell védenünk. Elnök, köszönöm szépen, Tosanovszki úr, a szó egy percre. Köszönöm, elnök az bizottság elnök helyettes asszony, jelenleg az információs rendszerek gördülékeny működése nagyon fontos. Az adat átadásra szolgáló technikai infrastruktúráknak a legmagasabb biztonsági követeléseknek meg kell megfelelniük, és ezzel kapcsolatban az adat átvitel gyorsaságát növelnünk kell, ugyanakkor a, rend, a rendszer ö, alapjait is ö, meg kell vetnünk annak érdekében, hogy a követelményeknek megfeleljen. Egy olyan rendszerre van szükség, amely képes arra, hogy ezt a hatalmas adathalmaz kezelni tudja. Tehát a párhuzamos, párhuzamos kom, computing és a megfelelő üzenetek eljuttatására szükség van egy új rendszerhez, új rendszerre. Együtt kell működnünk, és minden európai forrást és alapot hatékonyan kell kihasználnunk. Köszönjük szépen, Kálasz kolléga. Köszönöm, az, hogy ezt az állásfoglalást eljuttassuk a plenárisra, olyan sokáig tartott, hogy közben a digitális egységes piacról szóló anyagot is elfogadtuk, amelyben már eléggé egyértelmű, hogy a Big Data területén mit szeretnénk látni. Először is egyértelműen azt kértük, hogy javuljon az üzleti környezet a növekedés és innováció számára az adatközpontú gazdaságban. Másodszor pedig a digitális egységes piacról szóló jelentésben arra kértük a bizottságot, hogy egy átlátható beszámolót készítsen a Big Data témakörében. Tehát nem az a célunk, hogy még egy tanulmány készüljön, hanem az, hogy felülvizsgáljuk, mire van szükség, mit kellene tenni, hogyan kellene fejleszteni a növekedés és innováció lehetőségeit. Meg akarjuk érteni a lehetőségeket és a kihívásokat, hogy tudjuk ösztönözni az érintetteket is. Nagyon fontos, hogy csak nagy léptékben tudjuk kiaknázni az adatközpontoság előnyeit. Az egyik igen fontos pont itt az adatvédelem. Remélem, hogy mivel az adatvédelmi keretet hamarosan elfogadják, a bizottság az adatok szabad áramlásáról szóló kezdeményezést sem korlátozza tovább. Ez ugyanis az egységes piacsal is szembe megy, és az adatközpontú technológiákat is gátolja. Másodszor pedig nagyon fontos, hogy ne beszéljünk személyes adatokról, ugyanis a big data nem arról szól, hogy személyekhez kötött adatokat kezelünk, hanem nagy formátumban összesítve foglalkozunk ezekkel az adatokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a cégek következtetéseket vonjanak le ezekből. Másodszor pedig ahogy az alelnök úr is elmondta, vannak elérhető nyilvános adatok, illetve gép által generált adatok is. Lényeges még, hogy beszéljünk arról is, hogy ha senki nem tudja, hogyan kellene használni ezeket az adatokat, és senki nem használja ki a lehetőségeiket, akkor semmi értelme nem lesz az egész technológiának. Köszönjük szépen, Kálasz asszony! Egy kék kártya érkezett Grappini asszonytól. Kalasz, úr elfogad... Kalasz asszony elfogadja a kék kártyát? Grappini asszonytól. Szívánta kollega, az. Hát, Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Kallas asszony számos kérdést tett fel, de most én is szeretnék kérdezni valamit. A biztos úr megemlítette a kk és azt szeretném most öntől kérdezni, hogy azt gondolja-e, hogy a big datahoz kapcsolódó szabályozások figyelembe veszik-e a kis és középvállalkozásokat, és azt, hogy először kicsiben kell gondolkodni, és nem kell mindent szabályozni annak érdekében, hogy a KKV-knak ne kelljen a rájuk nem vonatkozó szabályokat is betartaniuk. Köszönöm szépen a kérdést. Azt gondolom, hogy mivel az európai gazdaság a kis és közép vállalkozásokra épül, nagyon fontos, hogy az ő érdekeiket is figyelembe vegyük, és próbáljuk a szabályozást velük is megvitatni. Ha csak a nagyvállalatokat vesszük figyelembe, akkor őrájuk szabjuk a szabályainkat, és a KKV-kat nem veszük figyelembe. Remélem, hogy a bizottság is így fog majd tenni. Köszönöm. Köszönjük. Szilikiotis kolléga következik egy percben. Köszönöm szépen. Az új digitális adatok felhasználása eh, azt célozza kell, hogy célozza, hogy az emberek eh, életminőséget javítsa és a gazdagodásunkhoz hozzájáruljon. Sajnos nem ez a helyzet, arra használjuk a technológiát jelen pillanatban, hogy az a nagy tőkések, a multinacionális cégek zsebét dagassa a nyereségük szaporodjon. Ezért meg kell határoznunk, hogy milyenek a célkitűzéseink, és a célpontba kell helyeznünk a társadalom szükségleteit. A tagállamoknak támogatniuk kell azokat az állami Eh, támogatásokat és beruházásokat, amelyek kihasználják teljes mértékben, kiaknázzák az új adattechnológiák eh, lehetőségeit, eh, innovációhoz és növekedéshez vezetnek új minőségi munkahelyeket kell teremteni, biztosítanunk kell az hálózatokhoz való ingyenes hozzáférést, hogy védeni, védenünk kell a magánadatokat, és védenünk kell a fogyasztókat is, támogatnunk kell a KKV-ket is, ez ugyanilyen fontos, a KKV-k nak is lehetőségeket tenni, adni arra, hogy a piacon pozícionálják magukat, ezeknek az adatoknak a felhasználásával és finanszírozáshoz is könnyebben hozzájussanak. Egy a következő felszóló mondja az elnök. Elnök asszony, ebben a parlamentben én már 17 éve teljesítek szolgálatot. A 2000 márciusi időszakban egy tanácsülésre emlékszem, amikor elhatároztuk, hogy a legdinamikusabb tudás alapú társadalmat szeretnénk létrehozni 2010-ig, azonban a visszamenőleges tanulmányok azt mutatják, hogy az Európai Unió versenyképessége, relatív versenyképessége épessége csökkent. Ennek ellenére úgy látszik, hogy olyan mondatot hoztunk létre, amelyben nincs is ige, a cím. Ugye nincs ráadásul céldátumunk sem, hogy legalább azt lássuk, hogy elbuktunk. Nem elég az, hogy szavakat mondunk, e, e, el kell távolítani az akadályokat, a vállalkozói szellemet ki kell engedni a palackból, a bizottságnak jó lenne, ezt nem felejti el, nem részletes szabályozásra van szükség és jogalkotásra van szükség, hanem, hanem a lehetőségek kapujának széles határására van szükség. Köszönöm, Kappel asszony. Másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, digitális korszakban élünk, tehát a szervez, szervezetek, a folyamatok nem maradhatnak analógnak, mindegynek digitálisra kell válnunk, és ki kell használni a nagy adathalmazokat is a, <clears throat> nagy adathalmazokban 15,4 milliárd eurónyi lehetőség, lehetőségük van, és az európai versenyképességet még nem támogatják ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban, ahol sokkal jobb kapacitás és sokkal jobb finanszírozási lehetőség áll a rendelkezésükre. A szoftverek a nagy adathalmazok elemzésének alapjai, és itt a terrorizmustól, a menekült áramlatoktól kezdve az autógyártásig, a valós idejű információk gyűjtéséig, a precíziós mezőgazdaságig, a GPS pozíciók meghatározásáig rengeteg terület van, a műholdas megfigyelés, kezelés minden területen ki lehetne használni, hatalmas potenciál rejt, potenciált rejt ez a terület, az e, intelligens közlekedés, közlekedési rendszerek, az egészségügyi rendszerek területén is, de minden attól függ, hogy a digitális infrastruktúrába és a kutatás fejlesztésbe mennyit fejlesztünk, fektetünk bele, illetve hogy a digitális képességeket mennyire ösztönözzük, és hogy az adatbiztonságot, az adat az adatbiztonságot hogy tudjuk támogatni, 2020-ig ki kell használni minden lehetőséget arra, hogy ezt megteremtsük. Korvin Mikke úré a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt olvasom, hogy lemaradóban vagyunk, hogy más országok megelőznek minket, valószínűleg az Egyesült Államokra gondolnak itt, de én azt kérdezném, hogy valahol valamelyik parlamentben vitáznak erről a kérdésről? Nem, hanem nagy adatokat kreálnak, de ugyanakkor ö, az nagy adatok, adathalmazok megfelelő feldolgozásával kapcsolatban is vannak megfelelő jogszabályok. Illúzió lenne azt gondolni, hogy ezeket ki tudnánk használni, hiszen magánvállalatok generálják ezeket az adatokat. És ezek nem adatgyűjtés eredményei, ezekhez mindenkinek hozzáférése van, ezek a különböző adatok elemzéséből állnak össze, és a nagy adathalmazokon kívüli ö, adatok is nagyon fontosak, ne zárjuk magunkat elefánt toronyba. Én úgy gondolom, hogy mindez csak a nagy vállalatok érték, érdekeit szolgálja, és az Európai Unió kárára lesz. Köszönöm, túlnasszony. Nincs itt? Akkor Tarabella úr másfél percben. Big Elnök asszony, tisztelt kollégák! A nagy adathalmazok piaca egy remek növekedési lehetőség, de a fogyasztók számára veszélyekkel járhat. Három fontos aspektus szeretnék kiemelni, amelyet szerintem mindenképp figyelembe kell venni. Először is elsődleges fontosságú, hogy minden vállalkozás, a KKV-któl a multinacionális cégekig figyelembe vegye ezeket az adathalmazokat, és egyenlő feltételekkel vehessenek részt az informatikai versenyben. A közférában a nagy adathalmazok alkalmazása megkönnyítheti az adminisztratív folyamatokat, tehát ki kell ezt használni, és hatékonyabbá lehet ezzel tenni a közszolgálatok működését. Az adathalmazok piaca hatalmas adatvédelmi kihívást is jelent, ezért nagyon fontos, hogy jogi kereteket alakítsunk ki, hogy elkerüljük a káros célra való felhasználást. Köszönjük szépen. Schaffhauser úr következik egy percben. Kedves kollégák, a bizottság munkamódszeréhez már hozzá vagyunk szokva. Mindig van valami jutalom, mindig van valami, aminek örülhetünk. A termelékenység, az állások, munkahelyek. És ezért megteremtődik az akarat egy olyan autonóm platform létrehozására, amely fel tudja venni a versenyt a Google-el, a Facebook-kal vagy a Skype-al. Ehhez egy megfelelő adatbázis is kell. De nem erről van szó, ehelyett Európa inkább az amerikai cégek és magánvállalatok irányába kíván nyitni. Ez itt a legfontosabb probléma. A magánadatainkat eladják, az elsődleges erőforrás itt az ember. Meg kell tiltani ezeknek az adatoknak az alkalmazását és eladását. Ebből nem lehet magántulajdont vagy állami tulajdont csinálni, hanem ezt kollektív tulajdonban kell megőrizni, ennek a polgárokhoz kell tartoznia, így őrizhetjük csak meg a szabadságunkat. Hökmark úr. Madam Speaker. Tisztelt elnök asszony, <clears throat> Nagyon fontos egy dolgot aláhúzni. Ez pedig az, hogy az adatközpontú gazdaság nem új dolog. Ez a változás már régen végbe ment. És a gazdaságunk leginkább adat, adatok által mozgatott részei azok, amelyek legjobban virágoznak és legellenményesebbek. Úgyhogy nem új varázsszerről van itt szó. Arról van szó, hogy biztosítanunk kell azt, hogy jól tudjuk földolgozni az adatokat, mert az adat tudást jelent, a tudást pedig terjeszteni kell, és ki kell használni az eddig soha nem látott mértékben a gazdaság fejlesztésére. Az a feladatunk, hogy a kiberbiztonság és a szabad adatáramlás megvalósuljon, ugyanakkor ezt védjük jogszabályokkal, különösen a szerzőjogok területén, annak érdekében, hogy a társadalmunk erős lehessen, és kihasználhassa mindezeket a lehetőségeket, amelyek egyébként már is jelen vannak. Én úgy gondolom, nagyon könnyű ezt megtenni, ugyanis, ha akarjuk, akarunk, dönthetünk úgy, hogy mi leszünk a legjobbak. Schaffenhauser és más képviselőtársaim úgy gondolják, hogy a 19. században élünk még mindig. Nem. Dönthetünk úgy, hogy megragadjuk a vezető szerepet, és mi leszünk a leg, legjobbak, a legjobb kapacitásokat megnyitjuk, és vezető szerepet vállalunk ezen a területen. Én úgy gondolom, hogy ezt a döntést meg kellene hoznunk, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Hökmárk úr, Uzseli úr szeretne egy kékkártyás kérdést feltenni önnek. Elfogadja? Igen, akkor Uzseli úré a szó. helyi úré a szó. Figyelem a kezdetektől a vitát, és egyetértek azokkal a célokkal amelyeket önök megfogalmaztak. fontos az európai ipar gazdaság számára de fontos az európai polgár számára is a kérdés az adatvédelem szempontjából. egy dolog nem hangzott el ebben a teremben hogy az adatokat nem csak nagy cégektől kell védenünk hanem bizony olyan hatalmaktól is akik egyébként európa gyengtésében érdekeltek. lát e ön abban veszélyt hogy mondjuk például moszkvában ahol sokszor mintha itt a menekültkrzis kapcsán is mozgatnának szálakat hogy ilyen hatalmak is esetleg veszélyt jelenthetnek a mi adatainkra? ez ellen tudunk e közösen fellépni? ön mondta azt a tudás hatalmat jelent az adat tudást jelenthet ez az ön mondata és ezért ragadtam meg a kérdést vajon más is használhatja a mi adatainkat? köszönöm szépen a kérdést. Nagyon nagyra értékelem, hogy feltettem, mert lehetőséget ad nekem arra, hogy egy valami mást is aláhúzzak. Az adat nem varázs, varázslatos digitális kérdés, hanem tudás. És a tudatás, tudásnak megvan az a tulajdonsága, hogy nagyon gyorsan lehet terjeszteni, és nagyon sokfelé lehet osztani. Ön ad nekem tudást, én átadom a sajátomat önnek, és még mindegy, mind a ketten ö, ö, ugyanúgy mindent tudunk, illetve nem veszítünk el semmit a saját tudásunkból ez az, amit fontos tudni, és én úgy gondolom, hogy az adatok nagy része, például a dolgok internete, vagy a minden internete nem személyes adat. De az adatközpontú gazdaságban meg tudjuk védeni azokat a személyes adatokat, amelyeket meg szeretnénk védeni, ugyanakkor a kiberbiztonság szintjét tudjuk növelni. És ezzel együtt is ki tudjuk használni az egészségügy, a kutatás, a tudomány támogatására a nagy adathalmazokat. Lehet, hogy nagyon sokan vannak, akik ezt nem kívánják, de én úgy gondolom, el tudunk érni egy olyan megállapodást, amelynek nyomán a tudást ki tudjuk használni a társadalom és az európai vezető szerep megvédése érdekében. Elnök, köszönöm szépen. Kumpula Nátri a szó egy percre. Köszönöm szépen Ma az Európai Unió nem tud sokat hozzáadni a digitális piachoz. Gondolkodjanak csak el, vajon otthon önöknél európai készülékek vannak? Európának vissza kell kapaszkodnia a digitális piacra, hiszen minden terméket Ázsiában készítenek, és amerikai tartalom fut rajtuk. Európa semmit nem állít elő. Meg kell ez alkotni az infrastruktúrát is, a hálózatokat és a vonatkozó ismeretekre is szükség van. De valójában ezzel nem teremtünk új álláshelyeket. Új szabályokra van szükség, meg kell védeni a fogyasztókat és az adataikat, és valóban újra kell indítanunk e, ezt a gazdasági ágazatot a kis és középvállalkozások támogatásával. Ezt innovációs politikával, képzéssel lehet elérni, és az Európai Unió válhat az átláthatóság kontinensévé. Az adatvédelem például lehetne egy európai védjegy. És itt valóban előre tudnánk lépni. Arra van szükség, hogy intelligens és hajlékony szereplővé váljunk, és így több millió álláshelyet teremthetünk, de ehhez most kell cselekedni. Köszönjük, másfél percben Rübik úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy egy eh, csodálatos időben élünk, a, a valós és a virtuális világ között váltogatjuk a jelenlétünket, és nagyon nagy kihívást jelent most például az, hogy ehhez az algoritmusokat megtaláljuk, és azt a matematikai alapot, amelynek alapján ezt az új világot kialakíthatjuk. Ezért van szükség arra, hogy a matematika, az informatika és az algoritmusok teret, területén egy megfelelő modern technológiai platformot hozzunk létre, és hogy ezzel kapcsolatban a megfelelő megfelelő tudományos kutatási programokat is megalkossuk azt hiszem, hogy jelenleg 200 milliárd e-mailt küldenek az emberek naponta egymásnak, tehát ilyen idő még soha nem volt. 800 millió, millió Twitter üzenet, 30 milliárd WhatsApp üzenet, és 7,6 milliárd mobil telefonos üzenet cserél gazdát, úgyhogy ezek a jelenleg munkára fogott bitek hatalmas mennyiségűek. Ki kell használnunk a lehetőséget arra, annak a lehetőségét, hogy évente megduplázódik az adathalmaz mennyisége. Az adatelemzés, amely ehhez szükséges, hatalmas lehetőséget rejt magába. Ez az új arany, amelyet a jövőre nézve ki kell, hogy használjunk. Anzip úrnak gratulálok ehhez az új stratégiához, amely sokkal jobb lehetőségeket ad majd, és hatékonyabbá tud minket tenni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Lauris, Lauristin asszonyi a szó egy percben. Nos, megadom a lehetőséget, hogy észtil beszélek. A bizottság tökéletes áttekintést nyújtott nekünk arra, hogy mi történik az adatközponti gazdasággal. Van egy mutatók is vonatkozóan azonban a kép, amelyet látunk, nem annyira pozitív. Azt mutatja, hogy óriási szakadék létezik a különböző tagállamok között Olaszország és Görögország összehasonlítása, Bulgária összehasonlítása az északi országokkal hatalmas különbségek vannak a tekintetben, hogy az emberek mennyire tudják használni a számítógépet, az internetet. Az a kérdésem, és ugye Észtországot ez különösen érinti, hogy a, azok a készségek, az a képes, képzés, oktatás, amely a tagállamokon belül elérhetővé teszik a digitális képességeket. Ennek a folyamatnak a felgyorsítása. Úgy gondolom, hogy ez nem fog működni közös megközelítés nélkül. Ha csak a tagállamokra hagyjuk ezt, akkor nem fogunk együtt, ember fejlődni. van egy bizottságnak javaslata arra, hogy hogy lehet ezt a szakadékot a felhasználói készségek tekintetében az országok között áthidalni, és hogy lehet az adatgazdaságot megerősíteni a szakadékok megszüntetésével a jövőre nézve? Thank you. Köszönöm szépen. A digitális adatgyűjtés és az emberi tevékenységekkel kapcsolatos adatok feldolgozása páratlan ütemben fejlődnek. A néhány tucatnyi terabites adat állomány volt 2012-ben, már ez sok petabyte. A bizottság úgy gondolja, hogy ez nagyon nagy mértékben kihathat számtalan területre, az élelmezés biztonságtól kezdve az intelligens szállítási rendszeren keresztül energiaügyre, eh, forráshatékonyságra, biztonság, eh, eh, egészségügyre és így tovább egyúttal munkahelyeket teremthet, új üzleti modellek kialakításhoz vezethet. Európa számára lehetőséget nyújtott arra az, hogy a fejlett informatikai ágazatokban letegye a névjegyét. Fontos, hogy bezárni az USA és az Európai Unió közötti szakadékot a tekintetben. Megfelelő körülményeket kell teremtenünk azonban ehhez, és ehhez az interoperabilitást és a norma alkotást infon belül a dolgok internetében a széles sávú adathálózatok, a kutatás és a fejlesztés mindezeken a területeken előre kell lépni. Köszönöm szépen. Mr. Sogo, would you take a blue card? Egy kékkártyás kérdést intéznének önhöz. Rübig úr. Ja, uh, mich, uh... Szeretném szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon jó témát említett meg. Úgy gondolja, hogy az új keresőgépekkel lehetőséget adnak arra a polgároknak is, hogy a magán, magánadatokban szörfözzenek, és hogy a KKV-kkel kapcsolatban vajon milyen kihívások jelennek majd meg? Ja, selbstverständlich, ich glaube, aber Természetesen úgy gondolom, de a kicsiknek mindig van valami előnyük a, a hátrányuk a nagy, nagy, nagyokkal szembeni harcban, és ez az egyetlen nagy probléma. So this concludes the... Ezzel tehát lezártuk a politikai pártok hozzászólásait. Most a spontán hozzászólások következnek positive impact on society. köszönöm. Nagyon nagy lehetőségek rejlenek a nagy adathalmazokban, de az adatvédelemre is mindenképpen szükség van. És egyes kollégák nagyon vad ötletekkel álltak elő, és menekülteket kiáltanak már itt is. Ahogy Boni kolléga mondta, Európának egy nyílt és hozzáférhető kutatási adat struktúrára van szüksége, és egyenlő feltételekre mindenki számára. A bizottság szerzői jogról szóló szabályai csak közérdekű kutatási szervezetek számára lehetik, teszik lehetővé a nagy adathalmazok kiaknázását. Hogy kívánja így a bizottság beindítani azokat a tudományos projekteket, polgári kezdeményezéseket, amelyek így szerzői jogokba ütköznének. Nem ellentmondás az, hogy egyrészt a bizottság azt javasolja, hogy a közmagántársulások jelentenék az előremutató utat, amikor ezzel egy időben a szerzői jogokról szóló szabályok megakadályozzák a magánvállalatok bevonódását. A nyilvánosan hozzáférhető adatok több ezer vagy akár több millió különböző szerzői jogi jogosulthoz tartoznak. Az erre vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni kéne, így tudjuk csak teljes mértékben kiaknázni a, a nagy adathalmazokban rejlő potenciált. Next speaker. A következő hozzászóló Polcsak úr. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok szempontot említettünk az adatgazdaságból, a magán jellegű személyes adatokat, azoknak a védelmét, az üzleti adatok védelmét, a szerzői jogok védelmét, és másik oldalon pedig a rugalmasság igényét, szükségességét. De még mindig maradt egy kérdés, a szerzői jog kérdése avval összevetve, hogy a szerzői alkotásokat, mennyi alkotások használatához milyen gyorsan lehet hozzájárulni. Ugyanis ez az a kérdés, ami rendkívül fontos szempontot jelent, és úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb gyengesége az Európai Uniós rendszernek, mert nincsen egységes piacunk ezen a területen nagyon sok akadály létezik még itt. Blanco López úr, a szó. Nincs itt? Akkor kaputó úr. Grazie Presidente. Sono stato autore di numerose interrogazioni. Köszönöm. Számos kérdést megfogalmaztam és felszólalást is az internet és a big data fejlődésével kapcsolatban pályafutásom folyán, eh, különösen a gazdaság és a közegészségügy tekintetében. És nagyon is aggaszt az, hogy milyen veszélyeket eh, hordoz magában a wifi jel például az egészség, eh, ember egészség tekintetében. Garantálnunk kell azt, hogy a szolgáltatásokat biztonságosan juttatjuk el a felhasználókhoz, ehhez megfelelően kell kalibrálni berendezéseket, és jobban tekintetbe kell venni, és be kell tartani az alapvető jogok kartáját, hiszen a társadalom egészére kihat a digitális piac fejlődése. Meg kell tekint, figyelme kell venni polgáraink egészségét. És nagyon nagy körültekintésekkel előre lépnünk a kutatások terén is Igazi kérdés merül fel bennem, a bizottság tud -e erre választ adni? Maria úr mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Ön többször említette, hogy az új technológiákra fordított pénz, az informatikára fordított pénz kevesebb, mint amit az USA-ban és Japánban er-, ugyanerre fordítanak, ugyanakkor ezt a szakadékot át lehet hidalni úgy is, hogyha nem csökkentjük a fizetéseket, a határkon átnyúló internet struktúrák szempontjából az európai piac szakadékait be kell tömnünk, az európai polgárokat meg kell védeni ezzel egyébben. Tehát fontos, hogy a piac további felnyitását a szolgáltatása tekintetében leállítsuk, ami a tisztával kapcsolatban történt például, az Európai Uniónak fel kell ismernie az, hogy a kockázatok, a veszélyek kivédéséhez eh, eh, mire van szükség, a munkahelyek megóvásához mire van szükség, eh, a szociális és pszichológiai segítségnyújtásnak milyen keretekre van szüksége. Ezek a szóvali kérdésben nem hangoztak el. Elnök, köszönöm szépen. A vita lezárásaként szépen Lennek adom meg a szót. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, köszönöm még egyszer a kérdéseket és a megjegyzéseket. Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy az adatközpontú gazdaság növekedési potenciáját maximalizálja az idénre előirányzott kezdeményezések keretében. Egyetértek a jelentéssel, amely hangsúlyozta az elektronikus közbeszerzések átláthatóságát. Az Európai Parlament elemzése szerint, hogyha az elektronikus közbeszerzést sikerül egész Európában megvalósítani, akkor 50 milliárd eurót takaríthatunk meg, és ez nagyon sok pénz. Valamennyi tagállamban be kell vezetnünk az elektronikus számlázást és a digitális aláírásokat. És természetesen figyelnünk kell a magánélet védelmére is, mindenkinek a magánéletét védenünk kell, de mégis lehetővé kell tennünk az adatok szabad áramlását Európa szerte. A kormányoknak nyitották kell tenniük az adataikat valamennyi tagállamban. Az összes elemnek, az összes szereplőnek hozzá kell férnie ezekhez az adatokhoz. Akár a nagyobb szereplőknek is. Ami a digitális megosztottságot illeti, az Európai Unióban ez valóban problémát jelent. És ez a szakadék nem csak a tagállamok között átong, hanem a tagállamokon belül még ott is, ahol az informatikai szektor nagyon fejlett és magas szintű, de láthatjuk, hogy valóban digitális szakadék van a városok és a vidéki régiók, a férfiak és nők, a fiatalok és az idősebbek között, és ezekkel a problémákkal mind meg kell birkoznunk. Csak egy percet kaptam, és már két és fél perce beszélek. Nagyon sajnálom, de nincsen időnk. A bizottság minden esetre az összes jogalkotói javaslatot be fogja nyújtani még idén. Természetesen fennáll néhány kockázat, és itt most próbálok az önök felvetéseire reagálni, de a valódi kockázat az, hogy elveszítjük ezt a versenyt, és ezért próbálunk minél hamarabb cselekedni. Köszönöm mindenkinek a mai vitát. Várom, hogy a társjogalkotókkal közösen hatékonyan le tudjuk zárni ezt a kérdést, és hogy az ennek eredményeként létrejövő folyamatok mind a polgárokat, mind a közintézményeket és a magánszektort is támogassák. Köszönjük szépen, alelnök úr! Kedves kollégák, a vita lezárult.